Buenas tardes, kollégás, reanudamos. Kellemes délután kívánok, kedves kollégák! Ismét folytatjuk a ülésünket. A tegnapi ülésnek a jegyzőkönyvét és az elfogadott szövegeket rendelkezésükre bocsátottuk. Senki sem nyilatkozott úgy, hogy ezzel kapcsolatban megjegyzéssel kíván élni, így tehát nincsen ezzel kapcsolatban hozzászólás, és ezért abból indulunk ki, hogy a jegyzőkönyvet ebben a formában elfogadjuk. Az első pontunk a napi renden